Üdvözlöm Önöket, kedves kollégák! A szavazatmagyarázatok következnek az imént elfogadott állásfoglalásokkal kapcsolatban. Emmanuel Morel jelentése az első, makrofinanszírozás, illetve támogatás a Jordán királyság számára. Kérem, hagyják el a termet, mielőbb azok, akik nem kívánnak itt maradni. Jézsi Poszpisil az első felszólalunk, egy perc tessék. Mr. Pospisil, take a floor, please. Pospisil úr, öné a szó, parancsoljon